mielőtt a napi rendet elkezdenénk, illetve annak tárgyalását, szeretném kérni egy pillanatra a figyelmüket még. Szeretném arra a tragikus esetre felhívni a figyelmüket, melynek áldozata Malana Youssef Zai volt. A 14 éves pakisztáni lányt az iskolabuszban ült, amikor egy talibán tag, a talibán tagja fejbe lőtte őt. A az volt a bűne, hogy a lányok, leányok iskoláztatása mellett emelt szót. Ezért tölték meg. A, az Európai Parlament képviseletében kifejeztem ö, sajnálatomat, és elítéltem ezt a gyáva bűncselekményt. Felhívom a pakisztáni Felhívom a pakisztáni hatóságokat arra, hogy állítsa bíróság elé a bűnös, a bűnösöket, és minden gyermek számára biztosítsa, a leánygyermekek számára is a biztonságos iskolai oktatást. Ez a fiatal lány 220 millió leánygyermek érdekében szólott fel, akik szegénységben élnek, és akik az elemi jogokért, jogokat, például a, a lapoktatáshoz való jogot sem kapják meg. Két héttel ezelőtt ünnepeltük a, a, a leányok nemzetközi napját, október 1-én. Ezért is fel kell a figyelmet arra, hogy milyen gyakran sértik meg a leányok, különösen a leányok emberi jogait világszerte. A morális kötelességünk, hogy megvédjük a leányokat, és jobb jövőt biztosítsunk ezeknek a veszélyeztetett gyermekeknek. Malana ügyében én is, mint, mint leánygyermeke kapja, személyesen érzem magam érintetnek. Nem engedhetjük meg, hogy egy 14 éves leánygyermeket, aki nem tett mást, mint hogy iskolába szeretett volna menni, és, és azt kérte, hogy más leánygyermekek is megtehessék ezt a hazájában, egy teljesen magát értető jogot gyakoroljanak, azt, hogy iskolába mehessenek. Hogy lehet az, hogy vannak olyan emberek, akik egy ilyen leánygyermeket agyon lőnek, agyon akarnak lőni? Ez 14 éves bátor gyermeknek, aki a leánygyermekek jogaiért lépett fel, a fejlődésébe való gyógyulást kívánom, és azt remélem, hogy mindenkit bátorít majd, és arra ösztönöz, hogy fellépjen ezekért a jogokért világszerte. Hölgyeim és uraim, mint tudják,